Cari colleghi, buongiorno a tutti. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek. Elnézést kérek azért a késedelemért, amelyel ezt az ülést kezdjük, de ezt megindokolhatom, ha megengedik, legalábbis megmagyarázni, még ha megindokolni nem is tudom. Egy találkozom volt az emberi jogi és a Védelmi Albizottság elnökeivel, valamint az EU 27 nagykövetével, és ahogyan barátom, az volt kabuli olasz nagykövet Ettore Szeki jól tudja, a nagykövetek igencsak bőbeszédű emberek, Természetesen nagy örömmel hallgattam őket, de ezért kicsit elhúzódott a találkozó, és később érkeztem ide 15 óra helyett. Tehát mindenki nevében üdvözölni szeretném Szeki urat, aki itt van velünk, itt van körünkben, első alkalommal a külügyi szakbizottság meghallgatásán. Gratulálunk neki, mert ő az Európai Unió külön megbízottja Afganisztánban, ugyanakkor 2009. júniusától, tehát körülbelül attól kezdve, hogy valamennyünket megválasztottak, újra megválasztottak országainkban, ő az EU külön megbizotjává vált Pakisztán ügyében is. Ez a kettős mandátum megfelel a személyiségének, ezen országok bonyolult helyzete, a kritikus vonások, amelyek a két országban felelhetőek, jelenlévők. Örülünk annak a ténynek, hogy ez az együttműködés szakbizottságunk és a külön megbizott között folytatódik, hiszen Szeki úr elődje Vendrel úr öt alkalommal látogatott el hozzánk mandátuma gyakorlása alatt. Ez az együttműködési viszony tehát folytatódik, és remélem, hogy ez gyümölcsöző lesz. Ahogyan valamennyien tudjuk, a külügyi szakbizottság jó ideje foglalkozik Afganisztán kérdésével, valamennyi témakörrel, valamennyi problémával, amely ezen régióhoz kapcsolódik, különösen ebben a pillanatban, amikor a választások ideje közeledik, amely rendkívül kényes probléma egy új, frissen született demokráciában, és ez további meggondolásokat, megfontolásokat igényel. Kívánatosnak tartjuk tehát, hogy gyümölcsöző lesz, legyen a közöttünk folyó párbeszéd, hiszen nagyon sok érdekes, kritikus téma merülhet fel. Például a jövendőbeli afgán kormány vonatkozásában és ennek alárendelten Kérdés, hogy mi lehet a nemzetközi közösség szerepe, különösen ami minket, az Európai Uniót illet. Vannak problémák a különböző szereplők koordinációját illetően a nemzetközi közösségen belül, vannak nézetkülönbségek is, amelyek nemrégiben kerültek napvilágra, hogyan viselkedjünk ebben a helyzetben, milyen felvilágosításokat kaphatunk ezen témakörökben, ez is egy kérdés, amely felmerülhet. A kollégák bizonyosan kérdéseket óhajtanak feltenni, illetve kommentálni akarják az elhangzottakat. Így például a belső biztonság kérdését, az emberi jogi helyzetet, vagy hogyha pontosabban akarunk fogalmazni, azon törvényeket, amelyeket nemrégiben elfogadtak, és olyan törvények ezek, amelyekhez mi nem vagyunk hozzászokva, mégpedig a nők jogait illetően leginkább. A választójogi reform lehetősége is felmerült a 2010-es elnöki választások fényében, tehát erre vonatkozóan is szeretnénk néhány hasznos elemet, adatot megismerni, hogy megértsük a fejleményeket. Kritikus a helyzet, a kábítószerkereskedelem vonatkozásában is. Van egy ENSZ jelentés a kábítószer és a bűnözés összefüggéseiről, amelynek különösen nyugtalanító vetületei vannak. A kezdetben már említettem, hogy Szeki nagykövet úr kettős mandátummal rendelkezik, Pakisztán és Afganisztán vonatkozásában mely két országnak hasonló problémái vannak egy régióban, tehát kérdés az, hogy mely, milyenek két ország viszonya, van-e esély arra, hogy együttműködés alakul ki -e két ország között, avagy sem. Egy utolsó észrevétel, egy esetleges vitatémát illetően, ezen rövid beszámoló keretei között az EU Pakisztán közötti találkozóra utal, melyre júniusban került sor Brüsszelben. Ez csupán néhány téma, amelyre figyelmünknek összpontosulnia kellene, de további késedelem nélkül meg is adom a szót barátomnak és a nagy együttműködő partnerünknek, Szeki úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, mert mindent elmondott. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel. Tegnap este érkeztem, éppen Kabulból, és az ülés után azonnal vissza is térek oda ahol is bizonyosan bonyolult a helyzet ezekben a napokban, Afganisztánban. Nagyon nagyra becsülöm ezt a meghívást, és azt hiszem, hogy elődömhöz hasonlóan nem ez a találkozónk lesz az utolsó. Kedves elnök úr, egy este az operában Kabul és Jalalabad között találkoztam önnel, amint éppen egy hidat épített, illetve épített újjá, mely híd korábban összeomlott. De hogyha megengedi elnök úr, Provera alelnök úrhoz is fordulnék, hiszen ő egy olyan személy, amely, aki amikor az olasz szenátusban a külügyi szakbizottság ale, elnöke volt öt évvel ezelőtt, akkor bízott egy ifjúban, aki szeretett volna Afganisztánba utazni, és ő tette lehetővé ennek az ifjúnak az elindulását. Nos, Provera úr, ha megengedi, önt is úgymond felelősnek tekinthetem ezért a mai itteni jelenlétemért. Mes collègues ont préparé pour moi euh, un discours. A kollégáim egy nagyon ékes beszédet készítettek nekem elő, de ezt nem fogom most elmondani. Mégpedig azért, mert szeretném, hogyha közvetlenebb hangon tudnám önöknek bemutatni a helyzetet. De hogyha felolvastam volna a beszédet, akkor a biztonsági kérdéssel kap, kezdtem volna. Tény, hogy ma ö, a bizonytalanság nő. Egyre jobb a biztonság. 2009-ben a biztonságos területek egyre inkább elterjednek, és az ország olyan részeire is kiterjednek ezen fejlemények, amelyek most már tehát biztonságosabbak. Mindezt ismervén, Afganisztánban két probléma, két vírus van. Az egyik az, hogy az afgán társadalom, az afgán társadalom bizonyos részei eléggé frusztráltak, és azt nézik, hogy a mindennapi életük mennyiben változott, és hogyan változott az elmúlt évek során. Egyértelmű, hogy ez nagyon összetett kérdés. 2001 óta az az elvárás, hogy az emberek mindennapja javuljon, nagyon erős volt. De nem egyszerű 30 év után újjáépíteni egy országot. És a második vírus, amely megtámadta Afganisztánt, és hát ez már-már e, ellentmondás, ez eléggé fiziológiai probléma, ez a fáradtság. Belefáradtak a mostani helyzetbe az afgánok az Afganisztánban elért eredmények kielégítőek-e? Ez a kérdés. Elnök úr, ön beszélt a választásokról. Ez egy nagyon égető kérdés, nagyon aktuális kérdés jelenleg. Az EU álláspontja a kezdetektől fogva egyértelmű volt ezzel kapcsolatban. Támogattuk a választási folyamatot, és nem akartunk semmilyen jelöltet támogatni. a választási folyamat lassan a végéhez ér. Hogyha egy második fordulóra szükség van, akkor ezt még októberben meg kell szervezni. Hiszen tudjuk, hogy október után a téli időszakban a választások megszervezése nagyon bonyolult lenne. A politikai bizonytalanságot most már nem tudjuk hosszan megengedni magunknak. És már mondtam, hogy az afgán lakosság belefáradt ebbe az egész folyamatba. Belefásult ebbe a folyamatba. És a hivatalos választási folyamatokat, mint már mondtam, az EU támogatja. Itt két intézményre alapul ez az egész. Az egyik a Független Választási Bizottság, egy afgán bizottság, és ki kell emelnünk, hogy ezek az első hogy most szerveznek 30 év óta először választásokat Afganisztánban. Az ICC-nek e három külföldi tagját az ENSZ jelölte ki, és ezen kívül két afgán tagja van még ennek a szervezetnek. <coughs> Ők felügyelik a szavazatokat, a szavazatok számlálását, és reméljük, hogy rövid időn belül döntés születik. És nagyon fontos az is, hogy mi történik a választások után. Afganisztánnak kompetens, hiteles ö, kormányra van szükség. The Afghan government and az afgán kormánynak és az afgán népnek tehát nyugalomra van szüksége. Azon politikai manifestum, amelyet a nők jogairól határoztak meg, nagyon fontos szerep szerepet játszik. A nemzetközi konferenciát támogatják, ezt Kabulban fogják megtartani, és a kormány pedig, a kormánynak pedig el kell olvasni, A kormánynak meg kell mutatni azt, hogy megbízható és elszámoltatható. Tehát jó és rossz hírekkel szolgálhatunk. A rossz hír az, hogy szabálytalanságokkal és csalással vádolják a lebonyolítókat. A választási panaszbizottság kivizsgálja ezeket az ügyeket. De vannak jó hírek is. Az egyik jó hír az, hogy igazán teljes és izgalmas választási kampány volt az, a programokra koncentráltak az egyes felek, és nagy volt az érdeklődés az afgánok részéről. a különböző jelöltek, jelöltek vitáját például a rádión és a televízión több millió afgán követte lélegzet visszafolytva. És a programokon alapuló kérdéseket tettek fel. Azt kérdezték tehát, hogy akarják megoldani az ország problémáját. A folyamat etnikai dimenziója is bátorító volt, hiszen ellentétben az első elnökválasztással mindkét jelölt, Karzai elnök és dr. Abdullah olyan területeken is kapott szavazatot, ahol a többség nem az ő etnikumukhoz tartozik. Nem szabadtad figyelmen kívül hagyni, hogy az a tény, hogy sikerült megszervezni választásokat, már maga is figyelemre méltó. Sok falusi ember van, aki még ceruzát sem látott életében, hát még szavazó cédulát. Egy olyan ország ez, ahol például 300 csocsit kellett, eh, mondjuk úgy szamarat kellett használni, azért, hogy a választási anyagokat a legtávolabbi kitett hegyi településekre is el lehessen vinni. Néhány héttel ezelőtt egy csoporttal találkoztam, amerikai parlamenti képviselőkkel, és Kenzi szenátor, az egyikőjük azt mondta, amikor legutóbb engem megválasztottak, alacsony volt a választási részvétel esős nap volt, ez az emberek nem akartak menni szavazni. Nos, hogyha figyelembe veszik a tálibok által jelentett veszélyt, amely lesekedett az emberekre, nem egy embernek a ujját, az orrát vágták le a tálibok kardjaikkal. Tehát ha figyelembe veszük ezeket a veszélyeket, akkor a választási részvétel ékes tanúbizonságát adja annak, hogy az afgánok kezükbe akarják venni saját sorsukat. Ez a folyamat, mint ahogy mondottam, egy kérdése nyugszik. Mi a biztonság helyzete? Azt hiszem, hogy teljesen világosan kell fogalmaznunk. A biztonság egy nagyon komplikált, sok arculattal rendelkező jelenség. Egyrészt teljesen egyértelmű a katonai dimenziója van a NATO doktrínában. A biztonság kialakításának sok dimenziója van. És amikor először is ugye területet kell, területen kell katonai jelenléten rendelkezni, de nem csak katonai dimenziója van a biztonságnak. Egy további szempontja a gazdasági szempont, a fejlesztés és a biztonság. Azt szoktuk mondani, hogy meg kell gyerni az emberek szívét és lelkét is. Igaz ez, de tévedés is. Én azt gondolom, hogy a szívüket, az intellektusokat és a gyomrukat kell megszólítanunk, hiszen anélkül, hogy egy igazi esélyt kínálnánk nekük arra, hogy reménykedjenek a jövőben, és hogy higgyenek a jelenben, nem tudunk kilábolni. De van itt egy további dimenzió is, egy további vetülete is a kérdésnek, mi szerint, hogy ki kell emelnünk, hogy Európa nagyon sokat tesz. Ez pedig az intézményi vetülete a biztonságnak. Az állam, illetve az állam képviseleti szervei alacsonyabb közigazgatási szinten nem képes alapvető szolgálat, szolgáltatásokat nyújtani. Olyan szolgáltatásokat, amelyeket minden államnak nyújtania kellene. Az igazságszolgáltatás, az oktatás, a munkahelyteremtés és legfőképpen a biztonság. Ezekben, ezek hibáznak. Afganisztánban egy-két helyen. A tálibok pedig egész egyszerűen azért képesek egyes területeket az uralmuk alá hajtani, mert az állam nincs igazából jelen. Mondok egy példát. Hogyha figyelembe veszik, hogy a bíróságok elé kerülendő ügyek 60%-a a tulajdonjoggal, a tulajdonjog birtoklásának kérdésével függ össze, akkor már látják, mi a probléma. A vidéken vagy arra van lehetőség, hogyha mondjuk problémám van a szomszédommal, hogy ezt vele megvitassam, vagy pedig, hogy bírósághoz forduljak. De hogyha nincs bíróság, vagy pedig a bíró felkészületlen, vagy pedig a bíró korrupt, akkor, nos akkor, az emberek elvesztik a hitüket a demokráciában. A tálibok pedig erre is kínálnak orvosságot. Ugyanez igaz a munkahelyteremtésre vagy az oktatásra. Sokan tálib manpowerről szoktak beszélni. Emberi erőforrásról szoktak beszélni. Egész egyszerűen ez azt jelenti, hogy az emberek azért lépnek be a tálibok milíciájába, mert nincs munkahely. Bizonyos területeken, például a tálib harcosok körülbelül 300 dollárt kapnak havonta fizetségképpen. Egész egyszerűen tehát hiányzanak a gazdasági lehetőségek. Hogyha figyelembe veszük az intézményi és az intézménye dimenzióját a biztonságnak, akkor látni kell, hogy hiányzik a lakosság bizalma. Azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne egy köztisztviselői akadémiát kiépíteni. Több szakértőre, több technokratára van szükség az országban, elsősorban is a helyi szinteken. Az én szlogenem amit már egyszer használtam, és most megismételek, a következő. Az afgán kormány terjessze ki magát, Kabulból kiterjedően a provinciákra is. Az EUPOL, az Európai Unió legláthatóbb jelenléte, nehezen indult a munkája, de most már teljesen konszolidálódott. Az EUPOL sok mindent kínál, elsősorban is segíti az afgán intézményeket és a belügyminisztért az afgán civil rendőrség kiépítésében, tehát polgári rendőrség kiépítésében, hiszen a rendőrség egy nagyon fontos szerepet játszik a biztonság megteremtésében. Együttműködik az EUPOL ezen felül az amerikai misszióval is, az úgynevezett CSCT alfával. Ők a rendőrségi reformért felelnek. Azon úgy területen, ahol az EUPOL tevékenykedik, együttműködnek eh, a bűnügyi rendőrség eh, kialakításában. Azért van erre szükség, mert a bűnözés szintje nagyon magas. Az információ alapú rendőrségi munkát ki kell építeni, egész néhány hónappal ezelőttig a minisztérium nem rendelkezett olyan információs szolgálatokkal, amelyek a nyomozásokat megalapozhatták volna. Fontos persze, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség közötti kapcsolatot is megerősítsük. Itt is az EUPOL aktív. Most pedig önöket szeretném megszólítani, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Az eu még mindig nincs elegendő munkatársa. A legutóbbi Információk szerint 270 nemzetközi rendőr dolgozik az EUPOL kötelékében. Figyelembe kell tehát vennünk, hogy az önök tagállamainak eh, hajlandóságától függ, hogy további rendőröket küldjenek. Ide kérésem önökhöz, hogy segítsenek bennünket abban, hogy a missziót megerősítsük, amely misszió az afganisztáni stabilitás egyik záloga. Engedjék meg, hogy egy további kérdést is kiemeljek, amelynek fontosságát nem lehet alábecsülni. Ez pedig afganisztáni jelenlétünk regionális dimenziója. Hosszú ideig azt gondolták, hogy Afganisztán egy eh, egy országra kiterjedő krízis, de nem erről van szó. Afganisztánra gondolva egy regionális szenárióra kell gondolnunk, ahol nem csak Afganisztán és Pakisztán viszonya tematizálódik, hanem másként kell gondolkoznunk, a szélesebb régióra kell gondolnunk. Hogyha valaki képes arra, hogy pozitív vagy negatív irányban befolyásolja Afganisztán biztonságát, akkor őt mindenképpen be kell vonni ebbe a munkába. Mély meggyőződésem, hogy mindenki érdekében áll, hogy Afganisztánban stabil állam működjön, amely kiszámítható. Hiszen egy idő után Afganisztán majd nem a biztonság importőre, hanem exportőre lesz. Kiterjed majd a biztonság a régi országaira. Természetesen elnök úr a megbékélés kérdése nagyon fontos szerepet játszik. Gyakran beszélünk a tálibokkal való megbékélés lehetőségéről. No, ezzel kapcsolatban hagyosszam meg önökkel gondolataimat. Először is. Nem szeretem a rekonciliáció szót, a kibékülés szót. Ezért más szót használok, az inklúzió, a bevonás kifejezését. Az inkluzió, a bevonás valami nagyon konkrét jelentéssel bír. Azt tehát a kérdés, hogy tárgyaljunk-e azokkal, akiket ma lázadóknak vagy táliboknak nevezünk. Válaszom, igen. Feltéve persze, hogyha világosan lefektetjük, hogy meddig vagyunk hajlandók elmenni. Az Első különbség a rekonciliáció és a reintegráció, azaz a kibékélés és az újra való integráció között van. Mondjuk azok a talib harcosok, akik beleuntak a harcolásba. Ez a taliban manpower. Azok az emberek, tehát akik nem ideológiailag, hanem mondjuk gazdasági oknál fogva voltak motiválva, és kilépnek a tálib világból, velük lehet dolgozni. Különböző motivációból lépnek be a tálib galaxisba, ezek a harcosok, és hangsúlyozom a fragmentált szót, hiszen a fragmentáltság, az elaprózódás fontos szerepet játszik a tálibok rendszerének leírásában. Vannak, akiket az alkaida vont hatás alá. Vannak olyan tálibok, akik kiábrándultak a kormányban, mert úgy gondolják, hogy törzsük vagy eh, csoportaik érdekét feláldozták más törzsek érdekében. Aztán vannak azok, akik tényleg gazdasági oknál fogva léptek be, vannak bűnözők a körükben, a tálibok soraiban, akik az államban látják a közös ellenséget. Vannak azok, akik kivárnak, hogy kibéküljenek -e a kormányjal, vagy sem főleg, hogyha a kormányt, illetve az államot gyengének látják, egyre többen lesznek ilyenek. Azután vannak olyanok is, akik menekültáborokba jönnek, és elveszítették szociális kapcsolódásukat, hátterüket. Azaz tehát még egyszer ezt a szót használom, fragmentált a tálib mozgalom. Térjünk rá a rekonciliáció, megbékélés kérdésére. Úgy hiszem, hogy egy-két elvet kell figyelembe venni. Egyrészt az alkotmányt maradéktalanul tiszteletben kell tartani. Az alkotmány nagyon világos iránymutatást ad, és ennek preferenciával kell rendelkezni. Miért? Azért, mert az alkotmány világosan meghatározza, meddig mehetünk el. Egyrészt ez egy köztársasági alkotmány, tehát nem iszlám emirátusról beszélünk. A alkotmány elismeri férfiak és a nők egyenjogoságát. Ezt, ezt a határt nem léphetjük tehát át. Megengedhetetlen, hogy a nők ne járjanak iskolába. Az alkotmány például határt húz ott is, hogy nem szabad, tiszteletben kell tartani az emberi alapjogokat. Hogyha tehát az alkotmány által megalapított és körülért rendszeren belül maradunk, akkor felmerülhet az inklúzió bevonás. Ám az inklúzió bevonás ugyanakkor más jelentéssel is bír. Hiszen akik azt hiszik, hogy az integráció csak egy etnikai csoportra terjedhető ki, terjeszthető ki, tévednek, hiszen mindenkire ki kell terjeszteni az integrációt. Nos, ezen az alapon állva világossá válik, hogy működhet egy integrációs folyamat, amennyiben ez egy igazi afgán folyamat, melyet természetesen támogathat a nemzetközi közösség, és feltéve ugyanakkor, de nem megengedve, vagy akár meg is engedve, hogy a különböző regionális szereplők támogatják ezt a folyamatot. Mi hát Európa szerepe mindebben? Úgy hiszem, hogy Európa már most is sokat tesz, de még többet tehet. Egyrészt nézzük a pénzügyeket. Európa 2002-től kezdve Afganisztánnak a mai napig terjedően több mint 8 milliárd eurót juttatott. Ezek most teljesen egyértelműleg, egyértelmű a civil támogatás körében jelenik még ez a pénz. Európa olyan területeken van jelen, amely kulcsfontosságú az élet szempontjából az egészségügy, a kormányzás vagy az mezőgazdaság. Az EU-polt már említettem, Egyik volt kollégájuk, Morion tábornok vezette az EU választási megfigyelő misszióját, melynek jelentőségét nem lehet aláértékelni, nem csak azért, mert megfigyelték a választásokat, hanem azért is, mert előkészítették a választások ciklusát hiszen, ahogyan az elnök úr mondotta, jövő évben parlamenti választások lesznek is, tartományi választásokat is tartanak az ország életében először. Ez pedig kulcsfontosságú lesz, hiszen itt vethetik meg a lábukat a helyi hatóságok. Míg a parlamenti képviselők Kabulban vannak, ám a helyi, megyei vagy járási önkormányzatok valóban közelebb vannak az emberekhez, és ilyen módon a emberekhez legközelebb álló arculatát mutatják az afgán államnak. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb afganisztáni konferenciát, Afganisztánról szóló konferenciát Európában tartották. Bonn, London, Róma, Párizs, Hága, hogy csak néhány várost említsek. Helyes és célra vezető ez, volt ez, és az afgánok nagyon is értékelték a konferenciákat, de hát felmerül a kérdés, mi is Európa? Az afgánok gyakran megkérdezik ezt tőlem, az én válaszom pedig a következő. Európa egy közös rendszer, a megosztó, a közös értékek rendszere, és ezen értékek közé tartoznak az emberi jogok, az elszámoltathatóság és az átláthatóság, a transzparencia. Ezek azok az elvek, amelyeken az afgán állam is alapulna. De én tovább megyek válaszomban. És azt mondom, hogy az európai építkezés két alapvető koncepción nyugodott. Az idealizmus és a realizmus erőmezeiben épült fel Európa. A kölcsönös érdekek és nem a kölcsönös versengés szellemében épült Európa. Egy olyan régióban, ahol a bizalmatlanság határozza meg a viszonyokat. Egy olyan régióban, ahol ugyanakkor az együttműködés sok lehetőséget kínálna, többek között gazdaságilag is, gondoljunk csak az európai vas- vasi szén szövetség úttörő szerepére. Nos, tehát ebben az esetben egy ilyen régióban, még ha nem is modellt, de legalábbis tapasztalatot kínálhatunk föl. Mit tehetnek a parlamentek, és mit tehet az Európai Unió, az Európai Parlament? Úgy hiszem, ez egy kulcskérdés. Legelőször is ki szeretném hangsúlyozni, hogy mélyen hiszek a parlamenti diplomációban. A parlamenti diplomácia az olyan országokban is fontos szerepet játszik, mint Afganisztán, ahol a demokrácia még új, és ahol a parlament sokkal jobb szerepet játszhat. És ahol Az önök figyelme és más parlamentek figyelme igenis bátoríthatja a legjobb, legdemokratikusabb erőket. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy vonják szörösre együttműködésüket az afgán parlamenttel. Nagy buzdítást, bátorítást jelentene ez az afgánoknak, Elkötelezettségünket nem szabad feladnunk, hiszen végezetül ne felejtjük, Afganisztán egy nagyon új ország, a lakosság 60%-a nagyon fiatal ország, a lakosság 60%-a 30 év alatti, és hogyha ez a demográfiai tendencia folytatódik, akkor 15 éven belül a lakosság 70%-a 20 évnél fiatalabb lesz. Tehát teljesen elkötelezettnek kell maradnunk, nehogy egy egész generációt veszítsünk el. Hadd szólok néhány szót Pakisztánról, valóban néhány-néhány szót, hiszen, ha jól értem, akkor mi több esetleg a kérdésekre válaszképpen fogok majd szólni Pakisztánról. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szeki nagykövet úr, ezt a nagy lélegzetű és teljes beszámolót. Néhány kérdést felvetettem, ön pedig válaszokat adott, amelyek bizonyosan élénkítik majd a vitát. Mielőtt megkezdjük a vitát, két rövid észrevétel. Az első, egy személyes jellegű engedjék meg nekem. A nagykövet úr kedvesen emlékeztetett egy nem régiben történt eseményre, azaz találkozunk Kabulban. Amikor ő Olaszország nagykövete volt Kabulban, én pedig Milánó polgármestere voltam, és valóban munkálatokat végeztünk egy hídon, mely összeomlott korábban. De miért is voltunk ott? Azért, nem, azért, mert Milánóból, Milánó városa tette ezt az ajándékot Kabul városának, 46 autóbusz és 10 munkagép úthenger érkezett oda, és ezzel sikerült a tömegközlekedést, valamint a hulladékgyűjtést megkönnyíteni az afgán fővárosban. Amikor azt mondom, hogy egy minimális gazdasági előrelépés nélkül nem lehet meghódítani a szíveket, akkor emlékeztetnék arra is, hogy a hídunk, híd felújításnak egy ilyenfajta értelme jellege is volt. Azt kérném önöktől, hogy mindenki két percre korlátozza felszólalását, mert a nagykövet úr ideje véges, el kell mennie, és számos kolléga akar hozzászólni ezen érdekes témával kapcsolatban. Tehát kérem, hogy tartsák tiszteletben ezt a felszólási időt. Elsőként Berman kolléga kapja meg a szót, aki az Európai Parlament afganisztáni delegációjának elnöke önni a szó. Grazie mille, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Már ik zal in het spreken. De inkább hollandul folytatnám, mert ez az én anyanyelvem. meghallgattam Szeki urat, és az volt a benyomásom az elemzéséből, illetve az óvatosságából, illetve abból az egyértelműségből, amit láttam, hogy nagyon jó önnek, ez a szerep. Három kérdésem lenne. Az első az az, hogy ön a biztonságról beszélt, az EU-porról, illetve az Európai Unió szerepéről beszélt, annak során, hogy a saját afgán rendőrséget lehessen erősíteni, a saját biztonságát Afganisztának ki lehessen építeni. De azonban nem tért ki arra, hogy mennyi embert alkalmaz Európa ennek során. A kérdés az is, hogy milyen az afgán rendőrség jelenleg, hogyan néz ki, milyen az USA katonai hatása, lehet, hogy túlságosan szívesen bocsátkoznak esetleg küzdelmekbe. Tehát olyan, olyan, olyan, e, olyan mint egy amsterdami rendőr, aki gondolkodik azon, hogy hogyan reagáljon. Mindenképpen olyan rendőrségre van szükség, amely tiszteletben tartja az afgán állampolgárokat, ami viszont az elmúlt nyolc évben nem működött, az pontosan ez, hogy az amerikaiak ezt nem tartották be, eléggé hamar eljátszották hitelüket, ez az egyik dolog. Tehát milyen rendőrséget szeretnének Afganisztának, ez lenne a kérdésem. A második pont említette azt a kifejezés, hogy afganizálni. Mit ért ön ez alatt? Tehát azt mondta, hogy mi egyre inkább a szeretnék kiépíteni a megfelelő infrastruktúrát, de mit ért ön az afganizálás alatt? És úgy tűnik, hogy most már talib vezetők is részt vesznek a kormánynak, de hát már vége is a két percnek, úgyhogy ennyiben hagyom. 30 sekundi, grazie. Igen, 30 perccel meg is halad, 30 másodperccel meg is haladta. Kérem, kolléga, kapsz két percben. Grazie, presidente. Mr. Ambassador. Tisztelt elnök úr, szeretném megköszönni a kitűnő bevezetőjét. Remény nélkül nem lehet megnyerni a szíveket. Ugyanez a helyzet nálunk is, a nemzeteinknél, akik részt vesznek Afganisztánban. 25 európai tagállam van, amelyek csapatokat küldtek Afganisztánban, ez a lehető legnagyobb konszenzus politikai alapon. Tehát nagyon sok minden forog kockán politikailag és erkölcsileg is, de a remény egyre inkább kezd foszlani itt Európában is. Szeretném megkérdezni azt, hogy mi az önnek a benyomása azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi elnöknek milyen alternatívái lehetnének úgy tűnik, hogy az USA már döntött, és amellett döntött, hogy Kázai úr nyert mindenfajta bonyodalom ellenére. De a fenntartható demokrácia mindenképpen a hiteles alternatívákon múlik. Tehát van-e valamilyen hiteles alternatívája Kázáinak, például Abdullah úr vagy bárki más? 20 évvel ezelőtt nyugaton az emberek azt mondták, hogy Gorbacsovat kell támogatnunk, mert senki nem fogja őt támogatni, és azt mondták, hogy jelcint kell támogatni, azért mert nincs más alternatíva. A Figaro ban azt mondta egy pakisztáni vezető, hogy Kárzai úr és Abdullah úr nem igazán származnak ugyanabból a törzsből, ugyanabból a környezetből, ezért nem igazán tudnak együttműködni majd. A menekültek visszatértésével kapcsolatban van, van-e valamilyen folyamat? Rola al Köszönöm, Kelem úr. Árlaki úr kap szót két percben. Grazie, grazie, signor Köszönöm, elnök úr. Kedves Szeki úr, azt hiszem, hogy minden további nélkül elfogadhatjuk felhívását azt illetően, hogy meg kell erősíteni az EU afganisztáni misszióját. Nagyra becsültem pozitív beállítottságát a teendőkkel és az elérendő eredményekkel kapcsolatosan, valamint azt is, hogy nagyon világosan kifejtett, hogy milyen nehéz ebben a bonyolult problémákkal küzdő országban dolgozni. Nem egy kérdésem, és remélem, hogy erre tud válaszolni. Százszerzékig elfogadom, amit gondol, de értesse meg velünk, hogy mit is gondol valójában. Az első kérdésem egy kicsit bonyolult. Az első kérdésem a, párt, a partnerségre irányul. Tudja, hogy ez egy nagyon fontos dolog Afganisztán vonatkozásában, tehát, hogy milyen típusú kormányjal, milyen típusú személyiségekkel nem csupán kormányba, hanem a parlamentbe, illetve a helyi és regionális adminisztrációba való bevonásuk révén milyen esélyünk van bármiféle eredmény elérésére. Azt hiszem, hogy vannak alternatívák, mert a politikában mindig vannak alternatívák. Vannak elképzelések azt illetően, hogy mit, lehetne, mit lehetne tenni karzai nélkül és másfajta koalícióval. Második kérdésem a kevítószerek kérdés, amiről nem beszélt, a ö, mágtermesztés ö, megszüntetése ö, tekintetében milyen tervek vannak az EU, illetve az USA részéről? Elnök, köszönöm, Árlaki úr. Kicsit behoztuk a késésünket. Hautnak képviselő a kapszót két percben. Sorry, I was listening to the Finnish interpretation, but they didn't mention my name. Sajnálom, a finn tolmácsolást hallgattam, és nem hallottam a nevemet. Üdvözlöm Önt itt az Európai Parlamentben. Azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk ezt a hihetetlenül nehéz feladatot, amelyet elvégez a nevünkben. Az Európai Parlament emberi jogi albazítságában volt egy vendégünk, Pakisztánból, és ennek kapcsán tennék fel néhány kérdést. Volt a Human Rights Watch részéről, Kabulból és Rachel Watts asszony, aki beszélt a emberi jogokról az a javasolt párbeszéd kapcsán a tálibokkal. Szeretném megkérdezni az önvéleményét erről. Ezen kívül hallhattuk az afganisztáni elemzői hálózat részéről itt Európában azt is, hogy egy kicsit kétségesen fogadják a választási csalásokat. Szeretnék hallani valamit itt erről is. És a harmadik pont az pedig az, hogy hogyan lehetne stabilizálni a helyzetet úgy, hogy az emberi jogokat is javítanánk. Az Európai Unió rendőri missziója tudná jobban koncentrálni az emberi jogokkal kapcsolatos tréningre, a nők jogaira való koncentrálásra. Ezek olyan értékek, amelyet szeretnénk elterjeszteni Afganisztánban. Köszönöm, ha utala Köszönöm, Hautala asszony. Lőzén kolléganő kapszott két percben. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für die Szeretném megköszönni a kimerítő előadását. Néhány kérdés felmerült bennem, és csatlakoznék azon kollégákhoz, akik az afganisztáni, aki az afganisztáni delegációt vezette, és ő is megemlítette az afgán rendőrség jövőjét. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, és már korábban is azt mondtam, hogy nagyon sok tréner, trénerre van szükség az Európol részéről, és az Európol ezen trénerei vagy a francia csendőrséghez, vagy az olasz gárdia civilhez tartoznak, vagy félkatonai szervezetekhez. És a kérdés az az, hogy valóban ez példa lehet-e a az afgán rendőrség számára, és ez nem igazán segíti a demokratikus fejlődést, nem igazán segít, segíti a polgári rendőrség kiépítését, mert ez nem kötődik ahhoz a rendőrséghez, amit mi Európában rendőrségnek gondolunk. Ezen kívül felmerült az afganizálás kérdése is. Itt egy kicsit aggódok az ország fejlődése miatt, hogyha megnézem azt, hogy milyen fajta kormányt látunk ott, milyen fajta állam alakul ki. A kormány nagyon sok háborús bűnössel együttműködik, és ez a kormány egy nagyon erősen felszerelt katonasággal van ellátva, nagyon sokba kerül ez a katonaság, sokkal többen, mint amennyivel, amennyi pénzzel az afgán költségvetés rendelkezik. Tehát a kérdésem az az, hogy hogyan lehetséges az, hogy hogyan lehetne pénzt folyósítani, milyen, milyen befolyásunk van nekünk az európai EU-pol misszióra. Lőzing, la parole. Köszönöm, Lőzing asszony. Préda képviselő kap szót két percben. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru expunerea făcută. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr, ezt az előadást. Három kérdésem lenne. Az EU afganisztási fellépésével kapcsolatban több pozitívumot kiemelt. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint melyik a legpozitívabb aspektusa ennek a fellépésnek? melyik a legfontosabb előrelépés. Hiszen arról beszélt, hogy Európa nagyon erősen jelen van a térségben, és nagyon sok előrelépés már történt. Mi ebből a legjobb, a legfontosabb? Második kérdés, mi a kapcsolat az EUPOL és a, a NATO között? Kérem mondja el, hogy mik az alapvető aspektusai ennek az együttműködésnek, és hogy vannak-e nehézségek, vannak-e eh, érzékeny pontjai ennek az együttműködésnek. Végül pedig, ez a harmadik kérdésem, feltűnt, hogy ön megkülönbözteti a rekonciliáció, a megbékélés és az amely kifejezést Karzai elnök úr használja, és az integráció megfogalmazását, úgyhogy ezért kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy ön melyiket használja és milyen okból. Lude. Köszönöm, Préda úr. Az első vitakört két percben Obiolsz úr zárja le. Dijo usted al tomar posesión de su dificilísimo encargo embajador que tenía como uno de sus. Köszönöm. Nagyon nehéz feladata van, nagykövet úr. Különösen, hogyha meg kell találni a brüsszeli zsargonból a megfelelő kommunikációs eszközöket, de azt gondolom, hogy kiválóan teljesíti ezt a feladatot. Próbáljunk meg tehát az európai ö, zsargonnal élni. Ma van a nyolcadik évfordulója az afganisztáni katonai hadműveletek kezdetének, és a kérdés az, hogy hogyan tudjuk a kohéziót garantálni ez mindenképpen kiemelt jelentőségű kérdés. Lehet, hogy eltérők a vélemények, de ami az afganisztáni jelenlétet illeti, azzal kapcsolatban mindenki egyetért, hogy ez nem fölösleges. Még sokáig szükség lesz rá. Úgyhogy egyértelmű prioritásokat kell megfogalmazni, és számot kell adni a fellépéseinkről. Egyetértek nagykövet úrral, azt mondja, hogy a szívet, a lelket és a gyomrot kell megszólítanunk. Hát az lehet, hogy sikerül megszólítanunk a szívet és a lelket, de a gyomrot nem sikerült eddig. Tehát, hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen felelősségeink vannak, azt hiszem, hogy Garlem Brunland volt norvég miniszterelnök egyértelműen elmondta, hogy a legfontosabb az, hogy az afgánok élet minőségén javítsunk. Norvégia, ami a fejlettségindexet illeti, az első helyen található, Afganisztán és Niger pedig az utolsó helyen. Ez a valóság. Lenne egy alapkérdésem. Az összes afgán közvélemény felmérésben az afgánok azt mondják, hogy a legfontosabb az élelmezés és az egészség számukra. Az EU-nak milyen válasza van a katasztrofális egészségügyi helyzetre Afganisztánban? Köszönöm, Abi úr. Most pedig hagyjunk időt Szeki nagykövet úrnak a válaszokra. Köszönöm, elnök úr. I will be uh, very brief. Uh, so, uh... Nagyon röviden válaszolnék. Um, the issue of uh, police security. Ami a biztonság és a rendőrségi kérdéseket illeti. Van Afganisztánban egy kifejezés, a csöndes cunami kifejezés, ami azt jelenti, hogy átlag naponta négy, öt vagy hat rendőrt ölnek meg a felkelők. Miért csendes ez a cunami? Mert senki nem beszél erről. Vagy hát szinte senki. Ha valaki pár nappal ezelőtt olvasta a Guardian-t, ott ö, egy, ö, ö, egy cikk éppen erről beszélt. Szeretném most ezt a kérdést kihasználni arra, hogy egy másik kérdésről is beszélhessek. Azt gondolom, hogy az ország jelenlegi helyzetében Mind a kettőre szükség van. Tehát fel kell kínálni a lehetőséget arra, hogy bizonyos területeken igen erős rendőri fellépést tudjunk biztosítani, azért, hogy utána tovább építhessük az országot. Hiszen az afgánok számára a legkárosabb, a legpusztítóbb az, hogyha úgymond megtisztítunk egy területet, és utána nincsen senki, aki oda menne és megtartaná. A biztonság romlik, visszajönnek a tálibok. Tehát ez egy pszichológiailag is mindenképpen pusztító jelenség. De az is egyértelmű, és úgy gondoljuk, hogy olyan rendőrségre van szükségünk, amely egyrészt hatékonyan tud az igazságszolgáltatással közösen is fellépni, hiszen nem lehet egy rendőr által fogvatartott szemét hatékonyan ítélni, hogyha ez nincs meg. És nagyon fontos az is, hogy a bizalmat kiépítsük. Azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki egy adott városban a biztonságot jelképezi és képviseli. Elnézést, elfelejtettem elmondani, hogy az EUPOL-nak az egyik szerepe az, hogy egy másik nagyon fontos problémával is foglalkozzon, a korrupciával, a rendőrségen belüli korrupció problémájával. Az új, vagy majdnem új belügyminiszter, idézem, hogyha a rendőrségen belüli korrupcióval sikerül megbirkóznunk, akkor ez nagy előrelépés lesz az országos korrupció elleni küzdelemben is. Az EUPOL tehát éppen ezen dolgozik. Ami az afganizáció kérdését illeti, ez mindenképpen alapvető fontosságú. Ennek két jelentése van szerintem. Egyrészt valóban bizonyos tevékenységeket át kell adni az afgánoknak, mindenek előtt a biztonsági kérdést. Másodszorban egy fogalmat konkrétan is alkalmazni kell, a kölcsönös számonkérhetőség fogalmát. Ez csak akkor lehetséges, hogyha valóban sikerült afganizálni a folyamatot. Például a Párizsi konferencia nyomon követésével kapcsolatban kiderül, hogy a külföldi ö, finanszírozás nő az afgán költségvetésben. Ez is az afganizáció része, de ez azt jelenti, hogy a kormány jól használja fel ezen külföldi tőkét. Ez a kölcsönös számonkérhetőség. Így működik ez. Tehát, hogyha ezen két irányban próbálunk elindulni, akkor nagyon fontos az ezen területen elért előrelépés. Még valamit mondanék Néha az az érzésem, hogy menekülő stratégiákról beszélünk. Az afganizáció önmagában stratégia, de inkább én átmeneti stratégiának hívnám. Azért átmeneti, mert ez egy olyan szakasz felé vezet, ahol természetesen hosszan kell vállalnunk ezt a munkát, de egy állam jó működésének az alapstratégiái ezen afganizációs folyamat során az afgánok kezébe fognak kerülni. Ami a karzai elnök esetleges alternatíváját illeti. Őszintén szólva, a választási folyamat legelején már feltették ugyanezt a kérdést nekem. És az volt a válaszom mindig, hogy végső soron az afgánoknak kell dönteniük van erre eszközük, és nekik kell e- erről dönteni. Azért is, hogy a vezetőjük az afgánok szemében is hiteles lehessen, saját maguknak kell megválasztaniuk a vezetőjüket. Tehát azt gondolom, hogy a legjobb alternatíva az az alternatíva, amelyről maguk az afgánok döntenek. Ami a menekülteket illeti, és itt szeretnék valamit pontosítani. Karzai technikai szempontból Duráni ö, törzsből származik, Molla Omar pedig Gizáj, tehát egy másik törzsi rendszerhez tartozik. Mind a kettő egyébként Kandahárból származik. Az Otaki altörzsből, elviekben az tény, hogy ez nem könnyíti meg az együttműködésüket. Ami a menekülteket illeti, ez, ez nagyon fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy ez egyre fontosabb kérdésé válik, és én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban az európai országok eléggé bőkezőek, hiszen ez prioritás. Afganisztánban éveken keresztül a legjobbak mentek el az országból. És például most a választások során úgy becsüljük, hogy 900 ezer vagy akár 1 millió ember sem tudott szavazni azért, mert nem élnek Afganisztánban. Úgyhogy üdvözlöm ezt a megjegyzést, hiszen ez valóban egy rendkívüli jelentőségi kérdés a jövő szempontjából. <laughs> Nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek, és ellentétben azzal, amit mondanak, nem minden nagykövet ö, hazudik az országa ö, javára, amikor külföldre küldik. Nos, túl fér a tréfával, a következőt kell elmondanom. Az a koncepció, amiről ön beszélt, éppen az, amiről most vitázunk különösen, azt illetően, ami a következő, a választásokat követő napot illeti. A nemzetközi közösség, vagy akár az EU egészen világosan kifejezett egy elképzelést, amely úgy tűnik számomra, hogy meghallgatásra talál valamennyi afgán politikus részéről. Azaz, hogy az új kormány a jövő felé tekint, és sokkal kevésbé a múltba fordul túl a szlogenen el kell mondani, hogy a ma hivatalban lévő kormány és bizonyos az elmúlt négy-öt év kormánya az, amely a legtöbb kompetens, hozzáértő miniszterrel rendelkezik. Tehát azt várjuk, hogy megtörténjék ez a választásokat követő nap, és azok a miniszterek, akik tanúbizonyságot tettek elkötelezettségükről és szakértelmükről, továbbra is részét képezhessék az új politikai rendszernek, amely majd a választások után jön létre, és számuk egyre növekedjék. Ezek tehát optimista várakozások. Ami a kábítószerek kérdését illeti, Szendékosan nem beszéltem erről, mert gondoltam, hogy fel fognak tenni egy erre irányuló kérdést. Azt hiszem, hogy abba az irányba haladunk, hogy a kérdést annak bonyolultságában kezdjük látni. A gazdasági adatokat látva, ez nem csupán egy olyan kérdés, amely az alternatív növénykultúrákat illeti, hiszen ön sokkal jobban tudja nálam, hogy ez alapvető jelentőségű kérdés, de jelenleg ezen növénykultúrák piachoz való hozzáférését kellene biztosítani. Vannak előrelépések, például az olívaolaj termesztését említhetem ilyenként, de azt hiszem, hogy nagyon bizakodóak lehetünk, hogy az új kormány ezzel kapcsolatban kötelezettséget kíván majd vállalni. és foglalkozik majd a lánc többi lánc szemével is. Hiszen két jelenség van terjedőben. Az egyik egyfajta termelők fölé rendelt, agresszív, erős, transnacionális jellegű bűnözés. A második kérdés pedig, most már Afganisztán képes heroint előállítani. Ez, azt, ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy képes ö, vegyi anyagokat behozni az országba, és ez azt is jelenti, hogy a regionális együttműködés területén kell beavatkoznunk olyan országok tekintetében, amelyek tranzitországok lehetnek és ezen vegyanyagok ellátási forrásait illetően kell cselekednünk, hiszen több tonna ilyen vegyi anyag behozattala eléggé látható dolog, és ez azt jelenti, hogy egy sor olyan hely van a határellenőrzésben, ahol, amik nem működnek. Tehát egyre növekvő a tudatosság ezt a, az egyre szervezettebb megközelítést illetően. Egy kis utalás a MÁK ültetvények kiírtására vonatkozóan. A kiírtás egy időben egyfajta mantra volt, mindig ezt ismételgették, és most azt mondjuk, hogy talán a kiírtási célkitűzések egyes szegmensét meg kell tartanunk. On the issue of polyphosis, I think that uh, kérdésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy már adtam felmérést, illetve értékelést erről. Amit még hozzáfűznék az az, hogy az a fragmentáció, amelyet láthatunk a rendőrségen belül, az, az valóban látható. Van egy IPCB nevű testület, amely afgán amely afgán ö, ö, szempontból mindenkit tömörít, akik részt vesznek a tréningben, amerikaiakat és EU-polt is, és el kell mondjam, hogy ez egy óriási siker volt. Óriási siker volt az, hogy ez EU-pol, illetve az EU-pol parancsnoka az elnöke ennek a testületnek, az IPCB-nek, amely egy eh, stratégiai jellegű csoport a testületen belül. Tehát a koordináció az jó, és meg kell említenem azt a tényt is, hogy kitűnő a kapcsolat a szerepvállalók között, és még, hogyha köz, még akkor is, hogyha különböző a megközelítés valóban sikerül foglalkoznunk a koordináció problémáival a különböző megközelítések között. Gondolom, hogy a jó irányba haladunk most már. A legfontosabb előrelépés tekintetében én úgy gondolom, hogy ami igazán sikertörténet, az az, amit az Európai Unió tesz az egészségügy területén. Az afgánok 80%-át már ellátják egészségügyi szempontból, ami azt jelenti, hogy három évvel ezelőtt ugyanez az arány 13% volt csak. Úgy gondolom, hogy ez egy igazi fejlődést jelent, de ez fejlődést jelent abban a, abból a szempontból is, hogy már az alapvető szolgáltatásokat képes megadni az állam. Sőt, még tovább is mennék. Szeptember 21-én, néhány héttel ezelőtt tehát, volt egy kampány az oltásokkal kapcsolatban az ország olyan területein is, ahol nagyon nagy a lázadók aránya. Ez már a második év, hogy ez a kampány lezajlik. Ez azt jelenti, hogy annak a fontossága, hogy alapvető szolgáltatásokat nyújtunk például, oltóanyagokkal látjuk el az emberek nagy részét, főként a gyerekeket. Ez annyira sikeresen került promotálásra, hogy még a lázadók is együttműködtek abban, hogy a gyermekbénulás elleni oltóanyagot be tudjuk adni. Úgy gondolom, hogy azok a legjobb sikerek, amelyek nem nyilvánvalóak, és itt utalnék különösképpen arra, amelyet mi az irányítás, a kormányzás területén szeretnénk főként helyi szinten megvalósítani. Az EU-polra visszatérve nagyon jó az együttműködés, és azért, mert helyi szinten rájöttek arra, hogy vagy külön működünk, vagy pedig együtt működünk. És ez segítséget nyújt az EUPOL irodának is. Van egy program, amit néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság indított el, és ez azt jelenti, hogy 80%-ban lehet európai programokat finanszírozni, és ez már azt mutatja, véleményem szerint, hogy itt már valóban próbálunk megoldást találni a fragmentáció kérdésére. Ha jól értettem, akkor ön ö, beszélt az európai törzsekről. Hadd meséljek egy történetet, megkérdezték egyszer tőlem, hogy mi az ön munkája, nem igazán értjük. És megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi is a munkám a lehető legjobban. Azt mondtam, tisztelt elnök úr, Európa olyan bizonyos szempontból, mint Afganisztán. Különböző törzsek vannak itt, van, ö, ö, vannak bizonyos vezetők, akik döntést hoznak általában Brüsszelben, és az én munkám az az, hogy próbáljam ö, egymáshoz közel hozni a törzseket. Ez, ez a munkám. És akkor erre azt mondta, hogy most már értem. Köszönöm, nagykövet úr. A vita második fordulóját, illetően elnézést kérek a kollégáktól, de nem tudom elkerülni. Csak egy percre kell, hogy szorítsak felszólalásaikat, hiszen a nagykövet úrnak még válaszolnia kell, és legkésőbb 16 óra 45 perckor el kell hagyni a ülésünket. Tehát kérem, hogy a kérdés lényegre törően tegyék fel, hogy minden felszólaló szóhoz juthasson. Egy percben Kasszulides úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű, hogy a NATO csapatoknak és Európának Afganisztánban kell maradniuk, addig, amíg biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz ez biztonságos hely a nemzetközi terroristák számára. A lázadók elleni politikák kapcsán azt láthatjuk, hogy egyre több a halott, az amerikai parancsnok is több csapatot kér Afganisztánba. Ahogy ön is mondta, a kormánynak felelősnek kell lennie, és hitelesnek kell lennie, és elkötelezettséget kell mutatniuk, de attól tartok, hogy hogyha már ekkora a csalás a kormányzat körében, akkor hogy lehet ez egy felelős, hiteles kormány, és hogyha lesz egy második forduló a, a választásoknál, akkor a következő jelölt is hiteles lehet-e? Köszönöm, Kasszolides úr. Tyler úr kap egy percben szót. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Eno vprašanje na bolj strateški ravni. Stratégiai szempontról ejtenék szót. Szeretném tudni, Szeki nagykövet úr, hogy mi a véleménye a következőről. A mi katonai jelenlétünk Afganisztánban az ön véleménye szerint nem olaj a tűzre abban az értelemben, hogy nő a talibánok, a lázadók ereje. Nem vélje úgy, hogy eljött az a pillanat, hogy kívánjuk a katonai erőket Afganisztánból. Annak alapján, ami, amit egy vagy két évvel ezelőtt elmondtak nekünk, a helyzet jobb volt akkoriban. Most romlott a helyzet, a biztonság, szempontjából, és a fásultságot tekintve is. Ön szerint van-e arra remény, hogy egy év múlva a dolgok javuljanak? Eljött a pillanat arra, hogy alternatív stratégiát találjunk. Integráljuk a szélsőséges erőket Afganisztánban és ne tápláljunk olyan illúziókat, hogy mi tudjuk kezelni ezt az országot. Van Bálen úr kap szót. Mr. President, I think it's maybe... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy hiába gondoljuk azt, hogy legitim volt a választás. Mégiscsak Szeki urat kérdezem, hogy vajon a saját országában elég hitelt ad-e a választások eredménye Karzai elnöknek? Hogyan látja ön ezt? Köszönöm. Köszönöm, Van Bálen úr. Lokbiller asszony kap szót. Minut. Egy percben. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Köszönöm szépen, elnök úr. A választások ról szóló beszámolóra szeretnék hivatkozni. A Független Afgán Emberi Jogi Bizottság a 2004-2005-ös választásokon összehasonlította mostanit, és azt mondják, hogy bár a nők megkaptak a választójogot, mégsem mentek választani. Egyrészt a biztonság hiánya okán, másrészt azért, mert nem váltották be az ígéreteket. Sok olyan helyre esetről hallottunk, amikor az EU választási megfigyelői túl későn gondoltak arra, hogy hogyan lehet biztosítani a nők biztonságos részvételét. Mennyiben tan, mit tanultak ebből, és hogyan akarják jobban informálni és jobban biztosítani a nőket, amikor a parlamenti választásokon való részvételről lesz szó? Már Reuten kapszott egy percben. Um, groot respect. Elnök úr, minden tiszteletem Szekina követ úr előtt. Azért, mert egyre kevésbé foglalkoznak ezzel az európai tagállamok. Mit tanácsolnak nekünk, hogy mit tegyünk, hogyan alakítsuk ki a kapcsolatunkat az amerikaiakkal? Köszönöm, Omer Ajten képviselőasszony. Svoboda úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy kérdésem van. Meddig tartható fenn? Meddig van szükség egy erős katonai jelenlétre, amennyiben úgy végezzük a munkánkat, ahogyan végezzük. Beszélt a határokról, melyeket nem vagyunk hajlandó átlépni, de meddig lesz szükség arra, hogy ilyen erős katonai jelenléttel legyünk jelen. Két évig, öt évig, tíz évig, meddig. Köszönöm a képviselő, és most megadom Sárkin kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, nagykövet úr. Nem irigylem a ö, nehézségeket, amelyekkel meg kell küzdenie a törzsi háborúságok során, akár itt a házban, akár pedig Afganisztánban. Beszélt az újraépítés missziójáról, beszélt a feladatokról, és beszélt arról, hogy a milyen jó célokat követünk, de ugyanakkor vádok is elhangzottak a partnerszervezetekről, mégpedig amelyekkel az európai szervezetek együttműködnek, mi szerint, hogy ezen a partnerszervezetek lábbal tiporják az emberi jogokat, csalás uralkodott el körükben. Kérdésem, hogy milyen mechanizmusokkal lehet biztosítani, hogy az európaiak ne segítsék az olyan szervezeteket, amelyek az emberi jogokat lábbal tiporják. Köszönöm szépen, Sáke képviselő, és most megadom Lunacek képviselőnek egy percben a szót. Köszönöm szépen. Szeki úr, Azt mondta, hogy az afgánok kell, hogy döntsenek arról, hogy ki legyen az elnökük. Másrészt hallottuk, hogy az ENSZ eh, misszióban nagy vita volt, eh, Bright úrnak mennie kellett, Ban ki kvázi kirúgta, hiszen komoly csalással vádolták meg karzait, és nagyon aggaszt, hogy az ENSZ és az, és az EU kvázi fityet hány erre, és azt mondja, hogy tovább dolgozunk karzaival. Hogyha igazából azt mondja, hogy az afgánok kell, hogy döntsenek, akkor bizony nagyon fontos lenne megvizsgálni ezeket a vádakat, és nem kellene tovább dolgozni karzaival, mint hogy semmi se történt volna. Úgy tűnik nekem, mintha az EU megvonna a vállát, és azt mondaná, hát igen, így, így mennek a dolgok. Nem hiszem, hogy ez volna a leghelyesebb út, amelyen járhatunk. Köszönöm, Lunacek asszony, és megadom Paszkó alelnök úrnak 1 perc 30 másodpercben a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az ön expozéját. Benyomásom az, hogy minél hosszabb ideig maradunk Afganisztánban, annál nehezebb lesz a dolgunk. Lássuk a talibok helyzetét 2001-2002-ben, és hasonlítsuk el a mai helyzetükkel, akkor láthatjuk, hogy a talibok bizony visszajöttek sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint néhány évvel ezelőtt. Kérdésem pedig a következő volna. Mennyiben vettük igazából figyelembe az afgán hagyományokat, amikor állami intézményeket akarunk nekik kvázi adni, rendőrséget, intézményt, egy államrendszert, mindent, amire egy modern államban szükség van, hogy megakadályozzuk, hiszen ez a célunk, hogy Afganisztán ismét a terroristák melegágyává váljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a 30 másodperces bónusz ellen egy perc volt ez. Nos, Szeki úr, eljött az idő, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, önni a szó. Köszönöm szépen. Egy valamit kihagytam még az előző válaszadásom során, pedig ez nagyon érdekes és nagyon fontos is volt. Az egyik képviselő azt kérdezte tőlem, hogy hogyan lehet a kibékélést és az alapvető emberi jogokat összeegyeztetni, különös a nők kitekintéssel a nők jogára. Nos, van egy kis sztorim, egy történetem, amely nagyon mély jelentőségű. Egy a Mannyáni önkormányzat egy képviselője, egy nő mondta nekem ezt, és ez megvilágító erejű. Nézze, mondta nekem tehát ez a nő, hogyha a megbékélés azt jelenti, hogy nem ülök ebben a megyei önkormányzati képviselőtestületben, vagy nem járhatok iskolába, akkor felejtsük el a megbékélést. Ám, hogyha tovább folytathatom politikai pályafutásomat, akkor felmerül, hogy mit jelent a megbékélés. Ezért, és meg azért is, hogy az időt idővel takarékoskodjam, a csalás kérdéséről szeretnék szólni. Igen, valóban tagadhatatlan. Nagy vita zajlik az ENSZ berkeiben is Afganisztáról. Az én mandátumom világosan kijelenti, hogy többek között támogatnom kell az unamot. És ezt akarom én is tenni. pedig a lehető legjobb módon. mind Kajajdéval is, mind a többieke személyes kapcsolatom is van, ezért különösen mélyen érint ez a dolog. Én a problémát másként világítanám meg. Nem fogadhatjuk el a szabálytalanságokat, nem fogadhatjuk el a csalást. Hogyha pedig megkérdezik tőlem, voltak szabálytalanságok? Válaszom világos, voltak, igen. Hogyha pedig megkérdezik, milyen kihatással bírtak ezek? Hát válaszom, nem tudom. És várok azon intézmények válaszára, akik azzal vannak megbízva, hogy kivizsgálják a választási problémákat, különösen az ECC, a Választási Panaszbizottság tagja jelentésére várok. Ennek öt tagja van. És amikor a panaszbizottság és a többi testület meghozta a jelentését, akkor levonhatjuk a következtetéseket. De óvakodnék attól, hogy egy olyan folyamatot támogatsak, hogy már előre megkérdőjelezzem a választások eredményének hitelességét, anélkül, hogy a választás tisztasága felett őrködő hatóságok és szervek jelentését megvárnám. Ami pedig a hitelességet illeti, az elnök hitelességét illeti, most magunk szólva ez az afgán választóktól függ, és a legékes szólóban szavazó cédulájukkal szólhatnak ebben a kérdésben, és a Választási Panasz Bizottság éppen ezért vizsgálja meg, hogy mennyiben voltak tisztességesek és tiszták a választások. Oh, yes, the role of women. Um, let me let me say uh, <clears throat> that the role of women in a nők szerepe. Nos, Afganisztánban kulcsfontosságú kérdés a nők szerepe a politikában. Az afgán parlamenti képviselőnők, ahogy is mondjam csak, egyenértékű munkát végeznek, sőt, sokkal jobb munkát végeznek, mint férfi kollégájuk. Oscar Wilde mondta. Ez az én véleményem, és meg is osztom és én osztom legalábbis. Hát én is osztom a magam véleményét, de most megosztottam önökkel is. Hogy a nők jobb munkát végeznek? A női képviselők száma, akiket a megyei vagy alsóbb szintű közigazgatási képviselőtestületekbe választottak, magasabb, mint a legutolsó választásokkor, és ez jó hír, hiszen helyi szinten komoly nyomás nehezedik a nőkre hogy ne képviseltessék magukat. Ezekkel tisztában vagyunk. Mit teszünk mi azért, hogy megerősítsük a nők szerepét, és hogy a nők jobban hallathassák hangokat a parlamenti választásokon? Nos, ez a nemzetközi közösség felelőssége, és egyben az afgán intézmények felelőssége is, de nem tagadhatjuk, hogy a más országok parlamenti képviselőinek is felelőssége. Azért szólítottam meg önöket, hogy eh, legyenek jelen az afgán parlamentben a választások előtt is. Azért tettem ezt, hogy eh, helyzetbe hozzák azokat, eh, azokat a bátor, merésznőket, akik hozzájárulhatnak országuk átalakulásához, fejlődéséhez, hogy bátorítsák őket jelenlétükkel. Nem szabad lemondanunk Afganisztáról, és eh, elkötelezetteknek kell maradnunk, és elkötelezettek is leszünk Afganisztában hosszú időn keresztül. Persze más kérdés a katonai jelenlét kérdése. Nem vagyok én tábornok, nem tudom megmondani, hogy hány évig kell jelen lennünk. Azon kívül nem látok a jövőbe se. De annyit biztosan tudok, a biztonsági szolgálatok, a rendőrség és a katonaság afganizációját fel kell gyorsítanunk. Hiszen ezt a problémát csak mi tudjuk kezelni, a nemzetközi közösség. A csalás kérdéséről már, már válaszoltam. Most a papírjaim között keresek. Van itt még egy kérdés. milyen kompromisszumot köthetünk, és milyen értékkülönbségek mutatkoznak. Még egyszer mondom, az afganizáció fő cél. Afgánokat kell helyzetbe hozni. Öt évet töltöttem el Afganisztánban. És egyre inkább azt tapasztalom meg, hogy minden szinten az afgánok egyre büszkébbek büszkébbek arra, hogy egyre inkább kiveszik a maguk részét az ország irányításában. Mondanék ezzel kapcsolatban egy érdekes történetet. Van egy barátom, egy terület, kelet, a kelet-kunári terület parancsnoka, ez egy nagyon nehéz provincia. És időről időre meglátogat engem ez a barátom. 2005-ben sokat segített nekem, amikor egy olasz nőt elraboltak. Ekkor barátkoztunk össze. És akkor, amikor meglátogat, megkérdezem, hogy hogy látja a helyzetet. Legutóbb találkoztam vele, kérdeztem, hogy mit gondolsz a megbékélésről, mire azt mondta, nézd, különbséget kell tenni az afgán tálibak és a külföldi tálibak között, az én provinciámban például van egy csomó külföldi tálib, akik beszivárogtak Afganisztánba. Elegük van az embereknek, és elegünk van nekünk is belőlük. Az afgánok, ez az én benyomásom, egyre inkább megérzik, hogy milyen lehetőségeik vannak és egyre inkább megérzik azt is, hogy kezükbe kell venni az ország sorsát. Köszönetet mondunk Szeki nagykövet úrnak. Valóban gyümölcsöző, átfogó jellegű találkozó volt. Még akkor is, hogyha nagyon nagy tömörségre kellett törekedniük a kollégáknak, hiszen a nagykövet úrnak rendkívül átfogó és sokféle kérdést kellett megválaszolnia. Ahogyan beszámolója elején emlékeztetett erre, és én is megtettem, most kezdődik az ön és szakbizottságunk közötti együttműködés, amely ö, találkozott a mai, biztosan újabbak követik, majd így jobban el tudunk mélyülni az egyes témákban, és jó, mi magunk is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a világ ezen hányattatott régiója minél hamarabb eljusson a békéhez. Szükséges a gazdasági jólétet megteremteni, valamint az, hogy egy végre civilizált országban élhessenek a lakosok. Köszönöm, az ülést berekeztem, kezdődik majd a következő ülés a Szaharov díj jelöltjeiről szóló szavazással. A fejlesztési szakbizottság tagjai is csatlakoznak majd hozzánk. 17-ről 15 perckor ezzel az ülést berekeztem.